Buon pomeriggio e benvenuto a tutti. Így szép jó délután kívánok mindenkinek. Se vi accomodate possiamo cominciare. Nos, kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük az ülésünket. Nos, ma délután az a ért, hogy az IMCO szakbizottság alakülé, alakul ülését levezényeljen. Azért ért ez a megtiszteltetés, mert én vagyok az egyetlen régi tag, aki megmaradt itt a parlamentben, úgyhogy meg is nyitom ezt az ülést. Rögtön, hogy mondjam el önöknek, hogy a mai napi rend a következő. A szakbizottság büróját meg kell választanunk, az elnökséget, először az elnököt, és aztán maximum három-négy alelnököt. A következő sorrendben először az elnököt választjuk meg, aztán az elnök átveszi tőlem az ülés levezetését, majd, aztán a négy, maximum négy alelnököt megválasztjuk. Ez a mai napi rendünk, és utána kijelöljük a következő ülés időpontját. Először is, hogy soroljam fel önöknek, hogy kik nem lesznek már új, kik nem lesznek már tagok. Koráca Bildasszony, Ferhégem asszony lesz az őt helyettesítő tag. Elvik urat Zagarakis úr helyettesíti, és ez Tuaric urat is egy másik tag helyettesíti. Moretti urat is, Lowell úr lesz helyette, aztán Szulik urat Kallas úr vártja le és Szulis kollégát Albrecht úr. Akkor mindenki jelen van, tehát először is. Megállapítom, hogy szavadó, szavazóképesek vagyunk ahhoz, hogy az alakuló ülésünket lefolytathassuk, ehhez legalább tíz tagnak jelen kell lennie, a tíz tag minimum jelen van, most pedig szeretném megkérdezni, hogy bárki szeretné-e jelöltetni kollégáját az elnöki posztra. Jelenleg egyetlen jelöltünk van, Vicky Ford asszony, hogyha bárki már szeretné még jelöltetni magát, megteheti ezt. És jelöltetheti az egyik kollégáját, vagy jelezheti felém akkor megállapítom, hogy jelöltség nincs. Fordasszony, akkor gratulálunk önnek. La collega, vi propongo... Nos, kedves kollégák, azt akartam javasolni éppen, hogy közfelkiáltással válasszuk meg Fordaszony, de ezt letudták előttem, már megtapsolták, úgyhogy Fordaszony kérem, vegye át tőlem az elnöki széket. I started by remembering my voting card. Azzal kezdtem, hogy legalább nem felejtettem el a szavazókártyámat. Köszönöm szépen. Most tovább lépünk további nevezésekhez. Az alelnökök kinevezése következik. Az első jelölés Anna Maria Krecebilt jelölése, ha jól tudom, valószínűleg ugyanazért késett, mint sok mindenki más a Eurostar miatt, úgyhogy ez egy kicsit nehezen kezdődik ez a nap, de elfogadja a jelenlést. Először is az EPP nevében szeretnék gratulálni önnek, remélem, hogy konstruktívan tudunk együttműködni. Igaz, hogy mi is Anna Maria Kuracabét szeretnénk első alelnöknek javasolni, de sajnos túl sokáig tartózkodott az Egyesült Királyságban, és nehezen keveredik vissza Európába, de úgy tudom, hogy el szeretné fogadni a jelölést. További jelölésekre kell-e számítanunk? Ha nem, akkor elfogadtuk Anna Maria jelölését. Mi nagyon örülünk az Egyesült Királyságban, ha meglátogat minket, és Kérem a kollégát, hogy foglalja el az ő távollétében a helyét, amíg meg nem érkezik. And for the second uh, vice chair we have Robert Roche. Második alelnökként Robert Rochefort jelöljük. Elnök asszony, szeretnék önnek is én is gratulálni az új kinevezésért. Az Elde nevében Robert Rochefort szeretném javasolni, aktív tagja ennek a bizottságnak, az elmúlt öt évben sokat dolgozott itt, jelentéstevőként is, fogyasztásvédelmi kérdésekkel foglalkozott elsősorban. És úgy látom, hogy nincsen több jelölés, úgyhogy olybá veszem, hogy közfelkiáltással az említett kolléga a második alelnöke a szakbizottságunknak. Thank Congratulations. You. Do come. And I understand that Mrs. És úgy tudom, hogy Gephardt eh, asszony szeretne javaslatot tenni a harmadik alelnök személyére. igen, természetesen a szociáldemokraták nevében szeretnék önnek eh, gratulálni, Kureca asszonynak is, és Robert Rochefortnak is, és Catherine Styler-t szeretném javasolni az alelnöki posztra, nagyon jól ismeri mindenki itt a szakbizottságban. And can I take it that there are no other nominations? És olyba vehetem-e, hogy nincsen több jelölés, vagy van-e? Nincsen. Akkor közfelkiáltással megszavaztuk az önjelölését. Fáradjon ide a pódiumra. And the fourth vice chair. A negyedik alelnök jelölésénél tartunk. Köszönöm szépen. Catherine, gratulálok. Akkor a második szociáldemokrata alelnök javaslatunk. Kofferáti úr, nagyra becsült kollégánk, úgyhogy nagyon örülök, hogyha elfoglalhatja a helyét. Köszönöm. any other nominations? Van-e további jelölés? Ha nincsen, akkor kérem, hogy jöjjön vissza és foglaljon a sorunkban helyet. Most pedig az a feladatunk, hogy az ülések menetrendjét megerősítsük. Ha jól tudom, minden tag előre megkapta már ezt, még az ülés előtt. Kérdezem, hogy van-e valakinek ellenvetése az ütemtervel kapcsolatosan, illetve azzal szemben, hogyha senki nem tiltakozik, akkor megegyezhetünk abban, hogy ezek lesznek eh, a szakbizottsági napok eh, időpontjai, legalábbis a teljes eh, napoké. Hogyha ilyen könnyű dolgom lesz a jövőben is, ahogy milyen gyorsan megtaláltam ezt a papírt, akkor nagyon boldog leszek. Minden esetre szeretnék néhány tájékoztatást is elmondani. Tudom, hogy ez a bizottság Michael Harber vezetésével, kiváló elődöm vezetésével arra a hírnévre tett szert a parlamentben, hogy keményen dolgozik azon, hogy a gazdaság növekedésének az akadályait elhárítsa és fokozza a versenyképességet a belső piac egészében, javítva a fogyasztók helyzetét az ágazatok egész sorában. Úgy gondolom, hogy a belső piac, ha jól működik, akkor kulcsfontosságú lehet a jólét a versenyképesség fokozásában, amely előnyére szolgál a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak egyaránt. Nagyon fontos, hogy ehhez kedvező kultúrát alakítsunk ki az üzleti ágazatban. Az egységes piac kiépítése megkezdődött a 28 tagállamban. Nem az a feladata a belső piacnak, hogy több bürokráciát hozzon és akadályokat. A szakbizottságban a növekedésre, a foglalkoztatásra kell összpontosítanunk, különösen a meglévő jogszabályok végrehajtására, nem pedig folyamatosan új jogszabályok alkotására. Remélem, hogy megtartja ez a szakbizottság jó hírét, hogy nyitott, átlátható bizottság, amely az intelligens jogalkotásra összpontosít. Remélem, hogy Márkon megközelítését, amit olyan szenvedélyesen támogatott, illetve alakított ki, mi is folytatni tudjuk, és ilyen nyitott hangulatban és környezetben tudunk majd dolgozni. a hatástanulmányokkal kapcsolatos döntésben is nagyon fontos szerepe volt ennek a szakbizottságnak. Nekem az a tapasztalatom, hogyha a parlamentben az ember el akar intézni valamit, akkor az Európai Tanácssal jó munkakapcsolatot kell kialakítani, hiszen ő társ jogalkotónk. És nagyon fontos, hogy az egységes piac, a szubszidiaritás, az arányosság elvén alapuljon, ezek számunkra nagyon lényeges alapelvek. Meggyőződésem, hogy a közös piaci szabályok kialakítása nem azt jelenti, hogy minden piac pontosan ugyanúgy nézzen ki. A fogyasztói jogszabályok, fogyasztóvédelmi jogszabályok nagyon komplexek, sok a kihívás, de sok előnyt jelent ez majd a fogyasztók számára, ha például elindul a digitális egységes piac, és a fogyasztóvédelem több kérdésben is előtérbe kerül. Bevezetőként ennyit mondtam volna el, köszönöm, hogy belém helyezték a bizalmukat. Sokakkal együttműködtem már más bizottságokban is, és nagyon kíváncsian várom a többi más és más országból és frakcióból érkezett kollégákkal való együttműködést. Köszönöm szépen a támogatásukat. Az irodám ajtaja mindig nyitva lesz önök előtt. Néhány praktikus információt szeretnék megosztani önökkel, és néhány dátumot. Jövő hétfőn, amikor Strasbourgban a biztosi meghallgatások lesznek, a helyettes biztosok, illetve most belépő biztosokra, a mi szakbizottságunk Tejáni úr felváltásában nem a főbizottság, de mégis arra kértem, hogy a mi szakbizottságunkat is hívják meg teljes létszámban a meghallgatásra, és úgy tudom, hogy mindannyian, minden tag meghívást kap majd a meghallgatásra, és hogyha elkívánnak menni, akkor ezt megtehetik. Ez nagyon fontos, ez a nyitottság és befogató jelleg. Néhány kérdés nyilván majd eh, a koordinátorokkal egyeztetnünk kell a nyári szünet előtt. Erre az ülésre az lenne a javaslatom, hogy 17-én eh, csütörtökön reggel legyen ez a találkozó, Az Európai Bizottságban a különböző főigazgatóságok, amelyek a belső piaccal foglalkoznak, szintén szeretnének velünk találni egy nyílt koordinátori ülésen, hogyha valaki szeretne a főigazgatóságok képviselőjével egy ilyen eszmecserében együtt venni, egy, részt venni, akkor erre is lesz lehetőség. Ez egyébként 22-én délután lesz és valószínűleg tolmácsolás is lesz. Még egy utolsó gondolat. Többen javasolták, és lehet, hogy tényleg hasznos, hogy eszmecserét tartsunk, egyfajta búcsú találkozót a most leköszönő bizottsági tagokkal, lehet, hogy ezt a koordinátori ülésen egyeztetni kellene, mert úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság leköszönő tagjaival valóban érdemes volna eszmecserét folytatni, sokat tanulhatunk abból, hogy ők hogyan értékelik az elmúlt öt év munkáját. Hogyha valakit ez esetleg érdekel, akkor szeptemberben szakíthatunk erre időt. Azt hiszem, ennyit akartam csak mondani. Köszönöm szépen.